Mindenkit szeretettel üdvözlök. Elkezdjük a munkát. És sok mindenről kell szavaznunk ma délelőtt. Először is a 15-ös napi rendi pontot ö, töröltük, tehát nem szavazunk a 15-ösről. Utána a 16-os pont következik. Ez pedig a nemzetközi politika az éghajlatváltozással kapcsolatos követelmények összefüggésében. Egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös, mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Hatos részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. E, kettes kompromisszum részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum Ez a 10-estől 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító. Elnök asszony, az EPP az ellenzi ezt a módosítót. Jó, akkor nem szavazunk róla. Utána akkor a 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22 mellette, ellene, elfogadva. 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ez 25, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor az így egy módon módosított vélemény tavaszolása mellette ellene tartózkodás elfogadva. Köszönjük szépen. Most akkor a 17-es pont jön. Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e-közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosítása. Egyes módosító mellette ellene tartatkozás elfogadva. Kettes mellette A szavazó listán hiba történt, két módosító van, Kacmerek úr jelentésével kapcsolatban. Elnök hogy nem merek nem egyetérteni Kacmerek úrral. Tehát akkor a kettes módosító mellette ellene elfogadva. és akkor ez a vélemény módosítva mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905 per 2006 per EK Európai Parlament és Tanácsi Rendelet módosítása Görens úr jelentéséről szavazunk. Hetest visszavonták. 30-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es részenként szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész E, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, megszávaljuk. Tehát a második rész mellette asszony, itt egy kicsit összezavarodtunk. A 32-es módosítóról van szó, a második részről, igaz? Igen. Igen, tehát a 32-es második részéről szavazunk. Ugye két rész van, két része van ennek a kérdésnek, ugye? D'accord, Trespo. D'accord, bon, voilà. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Donc Trespo. Tehát 13-an szavaztak mellette, ellene, elnök asszony, hadd szavazzunk eh, megint az első részről, és aztán külön a második részről, jó? Ugyanis három része van ennek. És többen úgy érzik, hogy két része van. Ugye van egy szavazás, és utána még van a részeknek két szavazás. Tehát akkor 32-es módosítóról szavazunk, részenként szavazi. A, szo- a szocialisták kérték, hogy az első részről szavazzunk. E, azon szavak nélkül, hogy proximité avec des régions, tehát a külső területeknek a közelsége és a tengeren túli területek közelsége. Jó, nem értették az emberek, tehát akkor újra szavazunk. Ki szavaz az első részre a zárójelben lévő szavak kifejezések ellen, mellett, nélkül? Kiszavaz mellette. Ellene. Elutasítva. Második rész. Tehát azok a szavak a tengeretúli területek közelségével mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. as módosító mellette ellene elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító Mitchell úrtól mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene elutasítva. Most akkor a hatos kompromisszumról jön a szavazás. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 37-es mellette. Elnök asszony, kérem álljunk le egy pillanatra, mert megint valami hiba történt. Ugyanis két külön álló részenkénti szavazás van ezzel kapcsolatban. Az első kettő elintéztük, és utána rátértünk a kompromisszumra megszavazhatjuk a kompromisszumot, de négy negatív szavazás történt itt. Tehát akkor most a szocialisták által benyújtott részenkénti szavazásról az elutasítottuk? Hát akkor négy részenkénti szavazás történt? Nem, nem történt negyedik. Nem, nem szavaztunk négyszer a részekről. Elnök asszony, mivel zavar van, akkor kérem szépen szavazzunk újra a kompromisszumról, ahogyan azt az előzőek szavazásában módosítottuk, amikor a részekről szavaztunk. Ez a hatos kompromisszum. Görens úr kér szót. Sajnálom, hogy ilyen zavar van e körül. Elnök asszant, van egy első szavazás részenként, amit elutasítottunk, aztán van egy második, amit szintén elutasítottunk, és utána az egészről szavazunk. Igen. Nem értem, hogy miért nem értik az emberek. Nincsen semmiféle zavar, ez teljesen világos. Mert hogyha elkezdünk róla vitatni, vitatkozni, akkor valóban zavar keletkezik. Elnök asszony, Őszintén nem hiszem, hogy erre szükség van. Teljesen világos számunkra, hogy két részről szavaztunk, amely részenként volt, és most már az egész hatos kompromisszumról szavazunk, ahogy ezt módosította a részenkéti szavazás. Szerintem nincsen szükség semmi másra. Elnök, tehát akkor hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Donc amendement 11-es módosító mellette ellene elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 12-est visszavonták, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as visszavonták, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Utána blokkban szavazunk 1-től 5-ig. Mindenki egyetért ezzel? Emellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a preambulum bekezdések következnek, egyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as nem, 21-es 21-es mellette még mindig mellette kiszavaz. Kilencen mellette, ki szavaz ellene, elutasítva. Kettes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A szóbeli egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Utána a kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös preambulum bekezdés mellette ellene elutasítva. Most pedig a jelent jelentés tervezetről származunk a módosított formájában mellette, ellene elfogadva. Egyhangúan. Na, csodálatos. Bravo, gratulálunk Örensz úrnak. Most pedig A 19-es napi rendi pontról szavazunk. Berman úrnak a jelentése. Nincsen módosító. Tehát akkor ezt az egész véleményt ö, ö, szavazásra bocsátom, mellette ellene elfogadtuk. Most pedig akkor Befejeztük a szavazást. Köszönöm mindenkinek, és gratulálunk a jelentéstevőknek. Most pedig akkor a 20-as napi rendi következik. Talán 5 percre felfüggesztjük az ülést, azért, hogy mindenki magához térjen a szavazás után. Tehát akkor Tehát akkor 3, 11 után három perccel fogunk újra kezdeni. Akkor kezdjük újra az ülést, most pedig megvizsgáljuk a Bád Stesz úr véleményét az INTA bizottság az illetékes, ez pedig a tanácsnak a véleménye a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról. Ez az EU-s jognak megfelelő. És ez a fejlődési dimenzióról van szó, azért, hogy az exporthitellel foglalkozó ügynökségek a fejlesztési politikát és a szegénység elleni harcot figyelembe vegyék. Nos, akkor Stász úr öné a szó a véleménnyel kapcsolatban. Akkor most ezt veszitek? Mindjárt megkeresem. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, kedves kollégák! Ezt a témát már egyszer megbeszéltük augusztusban, közvetlenül a nyári szünet után. Én készítettem egy munkadokumentumot, és most pedig eh, egy olyan szakaszban járunk, hogy eh, a tényleges jelentésről kell beszélnünk, illetve azt is meg kell vitassuk, hogy jogalkotás szempontjából hogyan kezeljük ezt a témát. Az export eh, hitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazása kapcsán a tagországok közötti megállapodásokban arról van szó, hogy e, ezeket az iránymutatásokat e, figyelembe kell venni. Az úzó keret egy e, önkéntes alapon működő megállapodás, és a bizottság azt javasolta, hogy az úzó keretein belül valósuljon meg ez az iránymutatás. Az INTA, az illetékes, ezen kívül az ECON és a mi szakbizottságunk is készítenek véleményt ehhez a témához kapcsolódóan. A főjelentéstevővel is egyeztettem, és nem könnyű ezeket az önkéntes alapon működő megállapodásokat az úzó keretein belül ezeket egyébként közös megállapodásoknak nevezik. Tehát ez nem könnyű feladat, 100-120 oldalnyi terjedelmű ez az anyag, és mind a jelentéstevő, mind pedig én nehéznek találjuk azt, hogy ezeket a megállapodásokat, amelyeket az úzó hozott, hogy ezeket szisztematikus módon megváltoztassuk. Tehát jogi szempontból ez egy zsákutcába vezet bennünket, és nehéz lenne a módosításoknál teljes körülmunkát végezni, éppen ezért egy másik típusú megközelítést választottunk. Az iránymutatásokon belül olyan pontokat rögzítettünk, amelyek a fejlesztéspolitikai szempontból fontosak és arról is döntöttünk, hogy az EU e, jogalkotásban e, való megvalósításnál függelékeket készítünk. Az egyes függelék az úzó keretére vonatkozik, a kereteire, a második e, függelék pedig kitér a mi céljainkra. Összesen kilenc módosító indítványt készítettem, ebből hét, az első hét egyébként új módosító indítvány az irányelv tervezethez, és ezeknek a, a módosítóknak egy része a preambulum, illetve az indoklásokra vonatkozik, és van egy módosító indítvány, amely azt mondja, hogy az úzó megállapodások nak tekintettel kell lenniük a 108-as cikkeire az EU szerződéseknek, és ez rögzíti azt, hogy hogyan kell kialakítani a fejlesztési politikát. A 9-es módosító indítvány pedig a második függelékre vonatkozik. Ez pedig azt írja le, hogy hogyan kell a hitelintézeteknek eh, mindezt a témát kezelniük. Egy módosítást szeretnék eh, eh, meg megnevezni. A parlament jogi szolgálatával már egyeztettem, a 9-es módosító indítványt visszavonom, és szétosztottam ennek egy módosított változatát. Tehát a jelenlegi 9-es módosító lesz az én módosítom. Mi a célom mindenben? A következő a cél. A hét módosító indítványnál amelyek az indoklás alapját képezik. Én itt olyan pontokra hivatkozom, amelyek nagyon fontosak a fejlesztési politika szempontjából, illetve a koherencia szempontjából. Ebben rögzítem a mi fejlesztéspolitikai céljainkat, és a másik oldalon arról beszélek, hogy az export hitel intézetek mit követnek. Ezek az intézetek tulajdonképpen a fejlesztési politika finanszírozói, és 30-40 százalékban hivatottak biztosítani azt, hogy csökkenjenek a fejlődő országok hitelei. Az infrastruktúrális politikák, közlekedési projektek, olaj, gáz, kitermelés, bányászat, ezeken a területeken finanszíroznak ezek az intézetek projekteket. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez, ezek az intézetek közvetlen kapcsolatban legyenek a tagországokkal, illetve biztosítsák azt, hogy a koherencia megvalósuljon a tagállamok felé. Ők nem tehetnek semmi olyat, amely nem egyezik a szociális, környezetvédelmi és egyéb Európai Uniós fejlesztési célokkal. Mindezek az Európai Unió nagyon fontos célja a Lisszaboni szerződésből adódóan is. Az egyes módosító indítvány a szociálpolitikai és környezetvédelmi benchmarkokra vonatkozik, és ezek a pontok a Világbank és az Európai Beruházási Bank munkájában is tükröződnek. Ezzel vonatkozik az egyes módosító indítvány. A kettes módosító indítvány pedig azt hangsúlyozza, hogy az a támogatás, amelyeket az exporthitelintézetek nyújtanak, a fejlődő országok finanszírozásának legfontosabb forrását jelentik. Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy ezek az intézetek legfőképpen olaj, gáz, kitermelésbe, gátépítésbe, bányászatba és közlekedési projektekbe ruháznak be. A második módosító indítvány a Toronto és Pittsburghi ülésekre utalnak. Ezek az ülések az elmúlt év nyújnusában és ez év szeptemberében valósultak meg. Szeretnék utalni arra, hogy az úzó iránymutatásai nagyon fontosak, különösen ami a klímapolitikai célokat illeti. A négyes módosító indítvány az úzó megállapodása értelmében fontos, hogy koherenciát biztosítsanak, különösen ami a 208-as cikkét illeti az Európai Unió szerződésének. Röviden szeretnék beszélni arról, hogy mi áll a 208-as cikkeiben. Az ötös fel. szeretnék emberjogi projektekre, a rögzített elvekre az Európai eh, Beruházási Bankra utalni. Az Európai Beruházási Bank rendelkezik egy kézikönyvvel, amely konkrétan lehírja azt, hogy milyen célok vannak ezeknél a projekteknél. A hatos módosító indítvány tartalmaz azt a megjegyzést is, hogy a szociális és környezetvédelmi feltételek megvalósítása Fontos, hogy gondoskodjon arról, hogy ezek fenntartható projektek legyenek. Ezzel összhangban elemezni kell azt, hogy milyen környezetvédelmi és szociális kockázatok merülnek fel. A hetes módosító indítvány utal a standardokra a szociális politikáknál, amelyeknek az ECA-knak tekintettel kell lenniük. Az Európai Unió fenntarthatósági eh, politikája keretében eh, ez a cél nagyon fontos, a kotonói megállapodás értelmében is, és ezen kívül utalás történik arra is, hogy koherenciának kell lennie az ENSZ politikája az éghajlatváltozás kapcsán. Beszéljek gyorsabban, vagy rövidebben beszéljek? Elnök asszony, mire gondolt? Csak negyed óránk van erre a témára, és kellene még az eszmecserére is időt tartani. Jó, rendben, mondja az előadó. Uh, Tehát a hetes módosító indítvány a meglévő uh, politikák, uh, az ENSZ megállapodásai közötti koherenciára tér ki, a hatos módosító indítvány pedig kimondja azt, hogy fontos arról gondoskodni, hogy az ECA-knak a 208-as cikkernek eleget kell tenniük a 9-es módosító indítvány a leghosszabb terjedelmét tekintve, és itt két alrész jelenik meg. Egyrészt gondoskodni kell arról, hogy megfelelő konzultációnak és átláthatóságnak kell megvalósulniuk, ami az információhoz való hozzáférést illeti, és a második részben van szó arról, hogy milyen megállapodásoknak kell tenniük az ECA-knak, annak érdekében, hogy az ENSZ klímapolitikáját is tiszteletben tartsák. Kérem a kollégákat, hogy az átdolgozott módosítókat olvassák el, és akkor az árnyék jelentéstevőkkel majd ellenőrizni tudjuk azt, hogy a már meglévő módosító indítványokat hogyan tudjuk kiegészíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A bizottság Van Schelz úr képviseletében két percre kap szót. Valaki más is képviselheti a bizottságot talán? Elnézést, épp csak most szóltak, hogy ugorj, ugorjak be. Meghallgattam az előadó mondani valóját és a módosításokat, és az egyik észrevételem az az, hogy ezeket a kérdéseket lefedi, nem ebben a sorrendben, de eh, a, a különböző iránymutatások lefedik, és és amikor az megállapodások átrendezéséről beszélünk, arról azt gondolom, hogy ezt alaposabban meg kell fontolnunk. De számos olyan szempont van, amelyet ön is említett, amelyet, ne, amelyet más iránymutatások lefednek, e, és az exporthitel csoport e, Párizsban döntött róla. De különböző formában jelennek meg, és e, ezt szeretnénk hangsúlyozni jelenleg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítások bejutány, be, előterjesztésének de 2010. október 12-12 óra, és 26, október 26-án fogunk róla szavazni a szakbizottságban. Most pedig akkor a biztos asszonyra várunk. Nem hiszem, hogy felfüggesztenénk most az ülést, mert hát nem sokára itt van. Nos, újra örömmel üdvözöljük itt Orgieva biztos asszony, aki nagyon hűségesen gyakran ellátogat hozzánk. Köszönjük! hogy augusztus 31-én is megjelent az humanitárius segéllyel való foglalkozó ülésünkön, rendkívüli ülésünkön, amikor Pakisztánnal foglalkoztunk. Most pedig azért jött, hogy a 2010-es munkaprogramot bemutassa. Tehát eh, Gyorjeva asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Nagyon örömmel látogattam el újból az önök bizottságába, a fejlesztési bizottságba, hiszen nagyon fontosnak tartom ezeket a rendszeres és szoros kapcsolatot a parlamenttel, amely gazdagítja a tapasztalatomat a különböző humanitárius problémákkal és a kapcsolatban, és a munkaprogramot is. És pont ezért vagyok itt ma. Ah, Nagyon jó benyomást tett rajtunk a francia bevezetővel. Ah, uh, Az a célom, két célom van ma itt. Először is szeretném áttekinteni, hogy hol tartunk a bizottságban a 2010-es programot illetően, és ennek milyen jelentősége van a 2014-es programot illetően, és utána Összefoglalom a következő évi irányvonalakat, és várom az önök megjegyzéseit, véleményét. Hadd kezdjem a 2010-es munkaprogram megvalósításával. Nagyon intenzív, nagy kihívásokat jelentő év, évet tudunk magunk mögött. Annyi humanitárius krízis történt a világban, Eh, igazolta a portfólió létrehozását, eh, hiszen, hiszen szükség van a válságkezelésre. Nagy eh, igény támadt a támogatásunk iránt. Felsorolnám a, a tíz legfontosabb programokat, Haiti, Pakisztán, Szahel, Szudán, Szomália, Közel-Kelet, Sri Lanka, Kolumbia, Kirgizisztán, és az afrikai tó régió, és még sokat kihagytam, amire nem is számítottam, mint például a csilei földrengés, egy olyan ország, ahol a rendszerint nem kapnak EU-s humanitárius segélyeket. Szeretném tiszteletemet kifejezni az ECON alkalmazottainak, akik időt nem sajnálva dolgoztak, hogy több milliárdnyi humanitárius segélyt cél, jutassanak célba, és integrálják a civil védelmet és a humanitárius segélyt nagyon jól működő módon a bizottság részéről. Szeretném elismerni, hogy miközben nagyszerű munkát végeztek operatív szinten, nagyon keményen együttműködtek az én kabinetemmel a szakpolitikai javaslatokban, amiről az én prezentációm most szólni fog. Idén az első ilyen teljesítés volt a kommunikációs rendszerek kommunikációja márciusban a tanács részéről, amely egy nagyon fontos közlemény volt két ok miatt is, először is, hiszen az élelmiszer segélyt eh, eh, átalakítja a természetbeni juttatásból a legmegfelelőbb eszközé, amely kombinálja a készpénzeket, a, vouchereket, valamint a természetbeni juttatásokat, akkor, hogyha a helyi piacok nem működnek, és így módon, hogy utalványokat és eh, készpénzt is juttat, ezzel stimulálja a helyi mezőgazdasági termelést annak érdekében, hogy nem ijetessük az embereket, hanem segítsünk a helyi gazdálkodóknak. Azért is fontos ez, mert egy olyan terület, ahol a világ számára vezető szerepet ajánlottunk fel, részt vettünk, bevontunk nemzetközi partnereinket, azokat is, akik vonakodtak a természetbeni juttatásoktól, úgy, mint a Kanada és az Egyesült Államok. És az Egyesült Államok valóban a, a pénzbeni és utalványjutatásoktól áttért a természetbeni jutatásokra, és ez nagyon megfelel a mi céljainknak, mégpedig annak, hogy újra tárgyaljuk a Nemzetközi Élelmiszer Segélyegyezményt. Itt az ideje annak, hogy a mezőgazdasági eh, feleslegeket, eh, amelyet az egyezmény a 60-as években megtermelt, eh, ezeket a, megfele- a mai kívánalmaknak megfelelően csatornázzuk. A bizottság három szakpolitikai kedvezményt hozott létre ebben az ez évi munkaprogramjában, amely megmutatja a jövő évi jogszab jogszabályi eh, napirendet. Senkit nem fog meglepni ebben a teremben az első ilyen. Erősíteni kell a eh, válságkezelési kapacitásunkat. Nagyon eh, jól haladunk a közleményekben, de kevésbé tükrözik, tükrözik ezek a megtanult levont következtetéseket, például a pakisztáni válságkezelésben. Az a célunk, fő célunk, hát mondjam el előtte azt, hogy nagyon jól dolgoztunk, és büszkék is lehetünk arra a segélyre, amelyet mi nyújtottunk annak sebességére és annak átfogó jellegére is, de vannak területek, ahol még van mit fejlődnünk. És az állampolgáraink azt várják tőlünk, hogy ezt nagyon komolyan és gyorsan elvégezzük. A fő célunk az, hogy fejleszünk az, az ilyen programok hatékonyságát, koherenciáját EU-n kívül és belül. És most az alapkérdésre szeretnék koncentrálni. Az eszközök kihelyezése jelen, jelenleg még önkéntes és adhok jellegű, nincsen benne, benne kiszámíthatóság, és nem tudjuk a, a, te, megtervezni a, a lehetőségeket, meg kell határoznunk, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, akkor, amikor azonnal kell reagálnunk. Erre van szüksége Európának egy olyan rendszerre, amely garantálja, hogy rendelkezésre állnak az eszközök az azonnali beavatkozásra, ezért kérjük a tagállamokat, hogy önkéntesen bocsássanak rendelkezésünkre olyan eszközöket, amelyeket felhasználhatunk eh, akkor, amikor erre szükség van azt is el kell érnünk, hogy megfelelő szállítási eszközeink álljanak rendelkezésekre az ilyen eh, beavatkozások eh, helybe jutatásához Fejlesztenünk kell az azonnali reagálási kapacitásunkat, valamint olyan esetekben, amikor nagymértékű természeti eh, katasztrófák ütnek be, ezt össze kell hangolnunk az ENSZ-el és egyéb szervezetekkel is. Ilyen intézkedések állnak a um, válságkezelési kommunikáción közepébe, közepén, és reméljük, hogy október végére ez a közleményt el, jóváhagyja a bizottság és majd a tanács is, és hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon őszintén köszönjük a parlament következetes pályázatait, Eh, amiben részt vettek a jelentésekben és az új gyorsreagálású képesség létrehozatálában, amelyet tegnap elmondtam. Ezért örömmel várom a parlament eh, válaszát a bizottság közleményére. A bizottság másfelől megvalósítja a humanitárius eh, akciótervet, 2007 óta jelentős fejlődést értünk el és a hat beavatkozási terület eredményére koncentrálunk ebben az akciótervben. Hadd hangsúlyozzam, hogy a, köz, a, a félidős felül, felülvizsgálatban nem csak az eredményeket vizsgáljuk felül, különösen az, az ezévi kihívások tekintetében, új politikai lendületet akarunk te, nyújtani az együttműködésnek. A globális humanitárius igények is igazolják ennek az együttműködésnek, ennek a konszenzusnak a szükségét. Közös érdekünk az, hogy nagyobb elszámoltathatóságot teremtsünk. Az embereket nem igazán érdekli az, hogy mennyit mennyit spórolunk meg, az érdekli őket, hogy mennyi életet mentünk meg, és mennyire tudjuk a szükséget szenvedő emberek szükségleteit kielégíteni. Továbbá, hogy mindezt összekapcsolhassuk a hatékonysággal, amely nagyon fontos szerepet játszik a mi napirendünkön, annak érdekében, hogy megfelelő interakciót biztosítsunk az EU humanitárius és egyéb kül- külpolitikai intézkedései között, és tudom, hogy ez önöket nagyon érdekli, és az új nemzetközi erőfeszítéseket is figyelembe vehessük, nem csak a pénzügyi jellegűeket, hanem nagyon komolyan foglalkozunk azzal, hogy milyen értéket teremtünk a nemzetközi párbeszédben. Nagyon sok inputot kaptunk már partnerszervezetektől, nagyon fontos megbeszéléseket folytattunk az Egyesült Államok és a Kofaha munkacsoport képviselőivel is. A munkadokumentumunkat az év végén e, benyújtjuk önöknek, és itt el kell mondanom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a parlament jóváhagyja, ezért nagyon örülünk e, Trifer asszony e, jelenlegi munkájának, a saját kezdeményezésű jelentésén. Trifer asszony nagyon lenyűgöz minket ennek a jelentésnek az, a témája és jelentősége amelyet ugye tegnap megvitattak. Harmadszor amelyet 2010 végére fognak, el, el, fognak elfogadni. Múlt héten konzultációs folyamatot indítottam el az érintettekkel, ott részt vettem ezen a konferencián, és, és az ottani vita nagyon felbátorított, hiszen végül nem az történt, hogy az emberek nem azt mondták nekem, hogy minek kéne ennek lennie, hanem ez egy nagyon pozitív részvételt jelent, hanem egy nagyon proaktív módon álltak hozzá a kezdeményezéshez, amely túl fog nyúlni az én mandátumomon. Tiszteletem képviselők, ezek azok a kezdeményezések, amelyeket a jogszabályi javaslatokba be, befoglaltunk, és amelyek 2011-re vonatkoznak. Barroso elnök kiemelte, hogy az európai válságkezelési munka prioritást élvez, és ezt mi a legfontosabb jogszabályi javaslatnak tartjuk a következő évi munkát illetően, a polgárvédelmi eszközök e tekintetében végre kell hajtani azokat a e, javaslatokat, amelyek e, szerepelnek már a kommunikében, és ezeket hangsúlyozzák. Ami pedig a középtávú felülvizsgálatot illeti, tájékoztat majd ez a mi munkánkról a 96-os humanitárius segéd, segélyről szóló rendeletben de egyszerűen csak és, és az a logikus, hogy az elméleti munkát a gyakorlatban meg, megvalósítsuk. A harmadik jogszabály kezdeményezés pedig a humanitárius segély szervezetről fog szólni. A mi véleményünk az, hogy jövő évben ez egy kísérleti program lesz, és egyidejűleg dolgozunk majd a jogszabályon, amely levonja a tapasztalatot a kísérleti programokból. 2011-ben tehát egy előkészítő év lesz, és a 2012-ben fogjuk végrehajtani jogszabályi javaslatokat. Ezt a kezdeményezést ezek a kezdeményezések miatt nem kéne szem előtt téveszteni az operációs munka jelentőségét. Válságok idején szeretném elmondani, hogy fokozzuk pakisztáni segélyünket 70-ről 120 millió euróra egy újabb ENSZ felhívást követően, és Jelenleg most véglegesítjük az DG Econ stratégiáját 2012-re, és nagyon örülnék, hogyha a bizottság meghívna engem, meghívna engem jövő év elején, hogy elmondhassam e, önöknek a műveleti prioritásainkat, amelyek lefedik majd azokat a kérdéseket, amelyekről most nem beszéltem de amelyek nagyon fontosak továbbra is a 2011-es munkatervemet illetően, az, hogy miként tudjuk integrálni a felkészültséget, a felkészültséget, a válaszadást, a reagálást és a visszacsatolást annak érdekében, hogy egyre több tanulságot tudjunk levonni válságkezelési programjainkat illetően, a rehabilitációt és a fejlesztést illetően, amelyek nagyon fontos területek, és amelyben nagyobb EU vezetésre van szükség Végül egy megjegyzéssel szeretném megjegy, befejezni a beszédemet a pénzügyi tekintetben. Az humanitárius segélyekre egyre nagyobb szükség van, de, nagy, nagy, de nehéz körülmények között dolgozunk, ezért az a legfontosabb feladatunk, hogy minden euró a legjobban kihasználhassunk, és szeretném önöknek megígérni, hogy pont ezzel foglalkozunk, és a jövőben is ezt tesszük. Fel kell azonban ismernünk, hogy az a megszoká, továbbra is többet költünk, mint amennyit befolyik hozzánk. 1,21 milliárd euróról van szó, amelyből 800 milliót szavazott meg nekünk a költségvetés. Minden évben ez a helyzet az elmúlt évtizedben. Szeretném megköszönni a véleményüket, amelyet tegnap elfogadtak a 2011-es költségvetésről amely fontos fejezetet tartalmaz a humanitárius segélynyújtásról is. Fiskálisan én nagyon konzervatív vagyok, folyton megkérdezem az emberek, folyton kihívom az em, folyton kérdőre vonom az embereket, akik azt mondják, hogy több pénz kell, de amikor olyan területen dolgozom, ahol élet-halál kérdése az, hogy tudunk-e segítséget nyújtani vagy sem, az a kénytelen vagyok a szakbizottsághoz fordulni, hogy tartsák fenn ezt az erős támogatást és további pénzügyi támogatásokat is. Továbbra is nagyon következetesen várom az elszámoltathatáságot, hogy önök büszkék lehessenek a, mindazokra a pénzekre, amiket mi elköltünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Gerard Osztálom képviselő parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy eljött az ülésünkre. És mint ahogy említette, ő rendszeresen jár hozzánk, és biztos vagyok abban, hogy a szakbizottsági tagok önnek ezért hálásak, illetve azért, hogy ilyen szoros az együttműködés az Európai Parlamenten, és ő rendszeresen látogat el hozzánk. Gratulálni szeretnék önnek. Az elmúlt év sajnos nagyon intenzív volt, és túlságosan sok természeti katasztrófa történt. Az Európai Unió sokat tett az érintettek érdekében, és azt gondolom, hogy mindez nagy részt az ön hozzáállásán is múlott, akaratán, Fontos azoknak az embereknek segíteni, akik eh, ennek a, ezeknek a katasztrófáknak a kárait szenvedik. Ami a jövőt illeti, úgy gondolom, hogy a természeti katasztrófák és a válságok eh, egyre intenzívebbek lesznek. Ennek semmilyen köze nincsen a valláshoz, és bizonyos eh, isteni kinyilatkoztatásokhoz sem, hanem pusztán eh, ahhoz kapcsolódik mindez, hogy eh, az éghajlatváltozás körülményeit a világ különböző részén egyre jobban lehet érzékelni. Pakisztánban ezt megéltük, de Ázsia más részein is. Mint ahogy ön említette, több eszközre van szükségünk, de az eszközöknél, amelyekkel már rendelkezünk, több koordinációra és egyeztetésre van szükségünk annak érdekében, hogy két célt érjünk el, és ön erre kitért eh, bevezetőjében. Hatékonyabbaknak és láthatóbbaknak kell lennünk. És ebben az értelemben eh, szeretném önt felszólítani a következőkre, és parlamentként mi ebben önt támogatjuk. Tehát eh, szeretnénk arra kérni, hogy a humanitárius ügynökségekkel, tagországi ügynökségekkel jobban egyeztessenek, illetve fontos, hogy egyeztetés legyen a bizottság eszközei és a tagországok közötti egyeztetés. Nagyon gyakran vonakodnak a tagországok, hiszen ők is jobban előtérbe szeretnének kerülni de mint más Európai Uniós ügyeknél meg kell győznünk őket arról, hogy mindannyian jobban előtérbe kerülünk, hogy Európai Unióként lépünk fel, és a nemzetközi intézmények szintén is, az ENSZ kapcsán mondom, ezt fontos, fontosabb lenne az együttműködés, az e-, egyeztetési együttműködés. Ön beszélt a beláthatóságról, azt gondolom, hogy eh, erre a célra törekednünk kell, a beláthatóságra, a tervezhetőségre. Az elmúlt évek költségvetéseit elemeztem, az ECO főigazgatás eh, főigazgatóság költségvetését is, és ebből kiderült, hogy 2005 és 2009 között nem csak hogy stagnált a költségvetés, hanem csökkent is, és ez így is van. Ön utált mindenre, és más forrásokból is érkeznek plusz eszközök, amelyek azt garantálják, hogy megkétszereződtek a költségvetésben tervezett eszközök, ez pedig nem jó hozzáállás. Erre az eljárásra egyre inkább szükség volt, és erre kevésbé kell, hogy szükség legyen. Éppen ezért szükség van egy bizonyos költségvetése, és nem szabad arra hagyatkoznunk, hogy amennyiben majd pénzre lesz szükség, úgy elő is tudjuk ezt keríteni. Végezetül pedig szeretném még önt valamire kérni, amelyre, amelyről szintén beszéltünk már többször, de ez az információ hasznos a szakbizottság tagjai számára. Jó lenne, hogyha készülne egy munkadokumentum, egy írásos anyag, hiszen ez segítené a szakbizottság munkáját. Fiszesz képviselő, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony a bevezetőjét, és két kérdésre szeretnék kitérni. Számos konfliktus van és helyzet, ahol közvetlenül kell fellépni, Haitiról már volt szó, Pakisztánról. Én a következők miatt aggódom. Az ilyen szükséghelyzetek vezethetnek ahhoz, hogy más súlyos problémákról megfeledkezünk. Mindez ahhoz kapcsolódik, hogy az ilyen katasztrófa helyzetekben segítséget kell nyújtanunk. Én megkérdeztem önt arról, hogy milyen helyzet a Szaharában a menekültáborokról, illetve a segítségnyújtásról Pakisztán kapcsán. Fontos lenne visszatérni olyan problémákra, amelyekről már megfeledkeztünk. Önök ismerik a pakisztáni helyzetet, és ezek nagyon gyakran előfordulnak olyankor, amikor közvetlenül Haitira összpontosítunk, ezzel egy időben gyakran feledkezünk meg más dolgokról, és elfeledkezünk olyan kérdésekről, ahol szintén fontos lenne a fellépés. Tehát nem szabad a szükséghelyzetekben más fontos problémákról megfeledkezni, és lehet, hogy az önkéntes task force-ról is szólhatna néhány szót. Az önkéntes munka természetesen nagyon fontos, de hogyha ezt nem kezelik megfelelően, akkor ez nem elég hatékony. Én szeretnék hallani arról, hogy ezt a, az önkéntes alapot hogyan kezelik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülünk annak, hogy meghallgathattuk Georgieva biztos asszony, és a pozitív dolgok kikristályosodtak az ön előadásából, de szeretnék egy pontot megemlíteni, amit hangsúlyt fektetnék az ön jelentésében. Nagyon lassú a megvalósítás és a pakisztáni segítségnyújtás. Én nem az Európai Unióra neheztelek emiatt, hanem azokra a milliárdosokra, akik meggazdagodtak az olajiparban a térségben. Azt gondolom, hogy ezt a problémát orvosolni kell, és meg szeretném hallani, hallgatni az ön véleményét előre a helyzetről. Mit tehetne a bizottság annak érdekében, hogy mobilizálja az előnyöket, illetve a tartalékait? Az Európai Unió gyors volt, kitűnő munkát végzett, pártatlan maradt. Szeretnék eh, néhány problémát felvetni, amely az e- Európai Unió értékelésével eh, kapcsolatos, és eh, itt számokat is megemlítenénk. Azt gondolom, hogy igenis elmondhatom azt, hogy az Európai Unió az első fellépő volt, aki segítséget nyújtott az áradások kapcsán. Én ebben én ezt hiszem, de nem, nem ismerem a konkrét számokat. nagyon fontos lenne ezeket a számokat megkapni, hiszen ez úgy tűnik még nehezebb, mint a pápánál audienciát kapni, és igenis van egy eltérés a valóság, és a szerződésekben leírt helyzet között. Nem lehetne egy közös megközelítést alkalmazni, még akkor is, hogyha ez első lépésekben történik, azért, hogy a közös erőfeszítéseket kikristályosítsuk. Hogyha ezek a számok megvannak, akkor ez nagy hatással lehetne. Különösen tekintve azokat a nehéz időket, amiket megérünk, és azt gondolom, hogy feketén, fehéren rögzíteni kell mindazt, amit meg kell tenni. Ez az első kérdésem. Nem kaptam meg ezeket a számokat, bár kitértem rájuk, de nagyon jó lenne mindezeket feketén, fehéren látni. Aztán a második kérdésem, azt hiszem, hogy közösen kell erőfeszítéseket tennünk azért, hogy a tagállamok a bizottsággal karöltve mobilizálhassa, mozgosíthassa az erőit. Az utolsó szempont, egy tanulmány nagyon meglepett, de elfelejtettem a pontos nevét, amely bennünket arról informál, hogy a szegény államoknak eh, az államok, a szegény államok mennyire kitettek a természeti katasztrófákkal szemben, katasztrófáknak. A bizottság eh, stratégiailag akar-e erre az eléggé eh, konkrét kihívásra. Tehát a bizottságnak milyen válasza lehet, ha még nincs meg ma ez a válasz. Ez ugyanis egy állandó gondot okoz, és nagyon örülnék, hogy a későbbiek során válaszolnának erre. Elnök, köszönjük szépen. Csichler asszony. Igen, biztos asszony, ön mindig valóban rendelkezésre áll, hogy mindegyik ülésükön válaszoljon a kérdésekkel, ez valóban rendkívüli. Több kérdésem is van, de ön a bevezető előadásában már tulajdonképpen elébe ment ezeknek. Én Jelenleg egy saját kezdeményezésű jelentésen dolgozom eh, a, ebben a témában, és az ECO főigazgatósággal állandó kapcsolatban vagyok. Tegnap is ezzel a eh, dokumentummal foglalkoztam, és pedig, hogy mennyire súlyosbodik a humanitárius eh, helyzet, és hogy milyen az intézményi reagálás. Azt hiszem, hogy ez itt most egyedül álló alkalom arra, hogy megerősítsük a megoldásokat, hiszen a humanitárius kihívások azok konszenzust várnak el tőlünk, bennünk, tőlünk a tevékenységünket illetően. De a humanitárius szereplőkön kívül láthatóbbá kell tenni ezt a konszenzust, és a tagállamok segítségét is bevonni. Nehéz arról információt kapni, hogy a tagállamok milyen módon tesznek eleget a konszenzus által felállított kihívásoknak, feladatoknak E, ugyanis ideális fórum lehetne ez a konszenzus azért, hogy a nemzeti humanitárius e, stratégiák azok a konszenzuson belül maradjanak. E, ön már válaszolt a többi kérdésemre. A láthatóságot illetően csatlakozom Gorenz úrhoz, amikor a láthatóságról beszélünk, akkor figyelembe kell venni, hogy az állampolgárok nem látják, hogy mi, mi nem működik. Ezért fontos, hogy megmondjuk nekik, hogy konkrétan, hogy mit tettünk, hogy hány életet mentettünk meg, stb. Azért, hogy az állampolgárok továbbra is mozgosítsák az erőiket a következő, az elkövetkezendő katasztrófákra, amelyek sajnos bekövetkeznek majd. Köszönöm, Georgieva asszony, talán most akkor válaszolhatna ezekre a kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm ezeket a javaslatokat és kérdéseket. Először is valóban úgy látjuk, hogy az éghajlatváltozás miatt egyre növekedni fog a katasztrofák száma. 75 óvat több mint ötször növekedett a természeti katasztrofáknak a száma, 6-7 tel növekedett az, az ezáltal sújtott emberek száma, hétszeresére növekedett, és a gazdasági költségei még magasabbak. Amikor ezt megvizsgálom, akkor azt vizsgálom, hogy 75 óva hányszorosára növekedett a gazdaság, 3-4 szeresére. Tehát a GDP növekedés ami azt jelenteni ugye, hogy a forrásaink alapját is megnöveljük, akkor azt látjuk, hogy a forrás alap az sokkal lassabban növekedett, mind a gyakoriság, mind a költségeket illetően. Tehát ez azt jelenti, hogy kritikus a helyzet és az összehangolás és a hatékonyabb reagálás az valóban kritikus pontok. Tökéletesen egyetértek ezzel, tehát összehangolásra van szükség az EU-ban, az EU és más segítők között. Ezt tovább szeretnénk követni, és tulajdonképpen kívül is kell lépni azon, hogy mit jelent az összehangolás. Tehát kik azok, akiket, akiknek a munkát össze kell hangolni azért, hogy hatékonyabbak legyünk. És ezért a forgatókönyv fontos, tehát hogy ilyen konkrét esetekben milyen erőket mozgosíthatunk nem csak az EU-ból, hanem mások, az ENSZ e és mások keretében. Példaként, tehát hogy ne csak így a keretek között gondolkodjunk, említeném, hogy elkezdtünk tárgyalásokat Ausztráliában és Új-Zélandban az erdőtüzekkel kapcsolatban. Ugyanis ugye az évszakok azok pont fordítva vannak. Nekünk is megvannak világkereskedelmi programjaink, és nekik is, amelyek lehet, hogy fél évig nyugalomban vannak, és lehet, hogy akkor nagyobb lehetőség van az együttműködésre talán nem a legfontosabb példa ez, de egyszerűen azt illusztrálja, hogy globálisan kell a mozgósítás során gondolkodnunk, és európai célkitűzésekkel kapcsolatban tökéletesen egyetértek, hogyha jobban összehangoljuk a munkát, akkor jobban láthatóak is vagyunk. Aztán Görenc úr megjegyzése az EU imázsát illetően számokban. Pakisztánnal kapcsolatban a homonatirős kérdéseket illetően 400 millió eurót fordítottunk a segítségre a tagállamoktól és a bizottságtól aztán az Egyesült Királyság, utána Németország és Svédország a legtöbb összeget adók. A fejlesztési oldalon folyt, most értékeljük, hogy milyen összegekről van szó, de egyetértek önnel, és én úgy látom, hogy amikor én bármiről beszélek, akkor az unió nevében beszélek. Itt valóban probléma van, a tagállamok e, nagyon örülnek, amikor őket emlegetjük, amikor nagyok, magasak a számok, de kevésbé örülnek akkor, amikor nem olyan nagyok a számok. Tehát ezt ki kell egyenlíteni, és ez, ezen van munkánk, ezzel kapcsolatban van. De a, egyre több tagállam e, rájön, hogyha egyetlen szám van, ami az EU-val kapcsolatos, akkor annak látni kell, hogy mindannyian hozzájárultunk ehhez a számhoz. Néha az ECO főigazgatóságon is a kollégáknak el kell mondanom, hogy a mi számainkról beszélünk, és akkor például Pakisztánnal kapcsolatban azt mondják, hogy egy ilyen és ilyen összeget költöttünk, és akkor mindig megmondom nekik, hogy egy, tehát ugyanazt kell, hogy mondjuk, ugye egy hangon kell jelentkezni az uniónak. a források megjósolhatáságát illetően mondott valaki egy megjegyzés. Valóban a tartalék költségvetéssel jól kibélelték az emberek, tehát jó puffer volt, és ez tíz évvel ezelőtt volt a e-, helyzet. Ez most már nem, ez a tartalék nem egy pufferként szolgál. Tehát azt hiszem, hogy ha kreatívan gondolkodunk a források akkor az jó. De hogyha egy milliárd az alapvető költségvetés, akkor nem tudom, hogy miért nem ezt állítjuk be a költségvetésbe. Jó, persze ilyeneket mondanak, hogy jó, hát rossz a gazdasági helyzet, ezért óvatosan kell lenni, de a 78%-a a humanitárius akciókra megy. Tehát akkor miért kell eh, a költségvetést úgy csinálni, hogy valami alapvető, de ugyanakkor tartalékba tesszük. Tehát nem tudom, eh, hogy ezt itt meg tudja a bizottságtól valaki válaszolni, de szerintem az fontos, hogy évente egy milliárd pluszt költünk, eh, jó, hát kell valamit a tartalékba tenni, de hát az egy milliárddal kapcsolatban is komoly döntéseket kell hozni, hogy kit segítünk és kit nem. Na és akkor erre térnék most rá, hogy kiket segítünk. 15%-át a költségvetésre az elfelejtett válságokra akarjuk fordítani. Tehát olyan emberekre, akiket nem látunk állandóan a tévé képernyőjén, és akik kikerülnek a figyelmünk középpontjából. They are present in four camps. A szalámi, szalámi menekültek, azok már négy év óta a menekült táborokban vannak, csak a humanitárius segélyekből tudnak túlélni, és annak ellenére, hogy tárgyalásokat akarunk, tárgyalásokat folytatunk, nem történt semmi ezek emberek sorsával kapcsolatban és tulajdonképpen nem is tudjuk igazából megállapítani, hogy eh, hányan is vannak ott. Az ENSZ adatok szerint 90 ezeren lehetnek, de nem tudjuk, hogy ezek valós számok-e. Eh, tehát azért kérdeztük a számokat, tehát hogy népszámlálás végezzenek, azért, hogy tudjuk, hogy pontosan hány emberen kell segíteni támogatjuk őket, de ez nem elegendő ezeknek az embereknek. de legalább élelmiszer és alapvető költségekre elegendő. Nyilvánvalóan politikai megoldásra van szükség. Nem lehet további 35 évet várni, hogy megoldjuk ezt a problémát. Tehát valóban ez a politikai megoldás sürgős nem csak ebben az esetben, hanem az elfeledett válságokat mi nem felejtjük el. Aztán a kérték a, konkrétan, hogy az, a beszédet azt rend, bocsássuk rendelkezésre, ezt megtesszük majd. Az önkéntes testület hat test számára, illetően partner szervezetekkel, az önkéntes szervezetekkel és a tagállamokkal abban állapítunk, állapodtunk meg, hogy megvizsgáljuk a három fajta aspektutás, kiválasztás, szerződtetés és egy harmadik aspektus. Lehet, hogy Eh, és a képzés a harmadik, tehát eh, lehet, hogy a, a szerződtetés és a képzés eh, kérdésével foglalkozunk, de szerintem fontos a harmadik is, de együtt tesszük majd meg ezt az önkéntes szervezetekkel, hogy meghatározzuk, hogy milyen területek vannak, amelyek fontosak. Az egyik az például, hogy felkészüljünk a katasztrófákra. Olyan intézkedések, mint az erdőírtás, ahol a az önkéntes testületek nem olyan erősek. Mielőtt elkezdjük a munkát az önkéntes szervezetekkel, szeretnénk meghatározni bizonyos elemeket és például, hogy ez a testület, az az ECO alá tartozik-e majd, vagy pedig a bizottságnak az önkéntes szervezetébe. Tehát a, a, mik lesznek a hatáskörök. Tehát mindezeket a kérdéseket azután határozok meg, amikor ott helyszínen tárgyalunk először és akkor valamilyen új jogos, jogalkotási javaslattal is előállunk. Görenc úr a szegény országokkal kapcsolatban felvetett egy kérdést. Nyilvánvalóan, akik legkevésbé járultak hozzá az éghalatváldozáshoz, azok szenvednek leginkább. Ezért nagyon fontos a kockázat csökkentés beépítése a fejlesztési stratégiában. A korábbi munkadom a Világbank és az IMF-fel kapcsolatban ezzel a kérdéssel kapcsolatban megvizsgáljuk, hogy hogy tudjuk a szegény országoknak a felkészülését fel, megerősíteni, nem csak az éghajlatváltozásra, hanem a népesség növekedésre, az urbanizációra, a szegény országokban, és nem tudom, hogy hány, hány országban mentek önök el, valóban nagyon szegény városi területek vannak, és hogy mit jelent ez nekik a kihívásokat illetően. Tehát egész egyszerűen olyan helyeken építenek, mint például Haitiban, ahova nem is lenne szabad építeni. Tehát nagyon sokan azért haltak meg Haitiban, mert olyan helyre építkeztek. Őszinte leszek ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem léptünk előre igazából. Az Echo van van egy kis program, hogy a katasztrófa kockázatát csökkentsék, és segítsünk a szegény országoknak ebben, ezzel kapcsolatban. Tehát mindent megtettünk, és ezt a fejlesztéssel foglalkozó kollégákkal karöltve kell e, e, tennünk, hiszen nyilvánvalóan egyre több ember szenved a válságoktól, tehát fontos, hogy, hogy oktassunk a, a fejlesztési szakmában. És akkor Sifler asszony kérdésére kapcsolatban, hogy valóban hallassuk ezeket az üzeneteket, tehát együtt kell működnünk, e, mert akkor nem jó, hogyha itt beszélgetünk, aztán elmegyünk, és semmi sem történik. Tehát nagyon fontos, hogy a humanitárius ügyekkel foglalkozó közösség e, hogyan látja ezt a humanitárius konszenzust. Tehát e, ezt agresszíven kell nyomon követni, és a, a katasztrófa kockázatának csökkentésével kapcsolatban is ez kell. Strifler asszony Szerintem nagyon fontos a szerepünk, tehát hogy lehet elérni az embereket. Például a belga királyi katonai akadémián beszéltem a polgári és a katonai együttműködésről. Tehát ezt az üzenetet el kell juttatnunk a hatalom mindegyik folyosójára, tehát ahol valóban fontos kérdés ez. Köszönöm. Köszönöm. Pakisztánnal kapcsolatban nem lassan léptünk. és hogyha ezt az üzenetet nem közöltük, akkor hibát követtünk el. Július 13-án a bizottság vetette be először a 30 millió eurót, és aztán ezt növeltük. De valószínűleg nem elég jól kommunikáltuk ezt a tettünket. Artemis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. Köszöntöm Önt ebben a szakbizottságban. Az NV-ben és más főigazgatóságban is megvitattuk mindezeket. Igaz, hogy először is támogatásomat szeretném kifejezni minden javaslata iránt, különösen a válság megelőzési javaslatát illetően, eh, amelyben az ellenállás eh, az érintett országok ellenálló képességét szeretné fokozni. Minden javaslatával teljesen egyetértek. Ahogy ön is mondta, mindegy, hogy ön, ön mennyire konzervatív pénzügyi tekintetben, a valóság arra kényszerít minket, hogy több pénzt keressünk, több pénzt igényeljünk az eh, humanitárius válságok kezelésére. Az MDG-ben és az ENSZ-ben is született egy javaslat, ahol elismételték azt, amit ön is mondott, hogy a pénzügyi tranzakciókat így kell felügyelni. Ezt elismételte az innovatív pénzügyi társadalmi szociális pénzügyi csoport, a tanács is egyetértett abban, hogy ha globálisan döntenek erről, akkor mi támogatni fogjuk. Kanada és más országok esetében ez nem történt meg, de Barozó elnök úr azt mondta, hogy főbiztos úr azt mondta, hogy ő nagyon szívesen megvitat valami ilyesmit, de az ENSZ csúcs során ő azt mondta nekünk, hogy nagyon nehéz ezeket az eszközöket úgy irányítani, amelyet adóbevételből származnak, hogy megfelelő fejlesztési eszközök származanak belőle ott, ahol erre szükség van. Tehát Ön is egyetért azzal, ezzel a fajta adóval? Tapasztalata alapján vajon szükség van erre? Szükség van erre? akkor, hogyha létrehozunk egy ilyen adót, akkor ennek a pénzeszköznek jelentős részét fordíthatjuk el fejlesztésre. Köszönöm szépen. Monsieur Newton Dan, vous avez la parole. Um, commissioner, uh, two points. Biztos hogy két dolgot szeretnék meg egy, me, megemlíteni. Ön említett az elszámolhatatosságot, nagyon fontos. Arsenis úr, is együtt volt a kis küldöttségekben. Hallottunk arról az ENSZ dokumentumról, amelyet hat hónap alatt hoztak létre, és egyes afrikai vezetők semmiféle elszámoltathatóságot nem akartak elfogadni, amely nagyon megdöbbentett minket és ön is nagyon egyértelműen fogalmazott. Én csak annyit szeretnék javasolni segítségképpen, hogy a mi polgáraink eh, eh, gazdasági válságban szenvednek, és remélem, hogy ön elmondhatja azt az országoknak, amiknek, amelyeknek tájékoztatni nyújt, hogy me, me, mekkora elkötelezettséget jelent ez az európai polgárok részéről, hiszen itt is vannak emberek, akik önt nyomják arra, hogy elszámoltatható eh, programokat vezessen le, de mi támogatjuk önt. Azt is, akart, azt is szeretném megkérni öntől, hogy mondja el, hogy amikor Haitinban vagy Pakisztánban valamiféle válság támad, és van-e valamiféle koordinációs eljárás? hogyha az egyik ország azt mondja, hogy mi adunk ország, gyógyszert, a másik meg élelmiszert, a harmadik meg ta, takarót, összehangolja ezt valaki, vagy ők ö, a saját ajándékaikat ö, önmaguk jutatják el, és fennáll, fennáll ennek a veszély, hogy mind a 27 állam csak élelmiszert adományoz. Ö, van-e valamiféle összehangolás, valamiféle szervezés tehát ebben a kérdésben? Kető asszony. Az utolsó. Utolsó hozzászól. Elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani biztos asszonynak a tevékenységért, mint ahogy ezt már eh, a Strasburgi ülésen is elmondtam, a Pakisztánnal kapcsolatos ülésen, az Európai Unió hozzájárulása és az ön főigazgatóságának a tevékenysége rendkívül jelentős. Ahogy ön már említette, a nemzetközi média és nemzetközi szervezetek egyértelmű jelzéseket küldenek miszerint a korrupció elterjedése miatt Pakisztánban nagyon sok ott tevékenykedő vállalkozás nem tudja elérni a célját, ez a feudális struktúrákhoz kapcsolódik. Hogyan tudnák biztosítani azt, hogy azok az összegek, amelyekről mi itt döntünk, eljuts, eljussanak a kárvallottakhoz? Mit tud ön tenni annak érdekében, hogy ez a pénz hozzájuk megérkezzen. Ami pedig az Európai Katasztrófa Segítségnyújtási Önkéntes Testületet illeti, itt is egy nagyon fontos problémát meg kell oldani, mégpedig azon személyek biztonságáról fontos gondoskodni, akik ott dolgoznak a segélyszervezetekben. Több százan vesztették életüket a különböző területeken, és éppen ezért meg szeretném kérdezni önt arról, hogy hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy az emberi jogokat jobban biztosítsák, és főleg azok tekintetében, akik kockára teszik életüket mások megsegítése érdekében. Ami pedig a gyors segítségnyújtási kapacitást illeti, Ezzel kapcsolatban én köszönetet szeretnék önnek mondani azért, hogy ön Romániát meglátogatta ebben az évben, hiszen Romániát is számos természeti katasztrófa sújtotta ebben az évben. Azok az eszközök, amelyeket arra használunk, hogy a katasztrófa védelem érdekében felhasználjunk, ezek csak részben kerülnek hasznosításra csak részben sikerül őket a megfelelő célokra felhasználni. Nagyon fontos a szabályokat betartani, másrészt azonban furcsának tartom azt, hogy három hónapot várunk, amíg bizonyos pénzek felszabadulnak, illetve ezeket fel lehet használni. Mi hogyan tudnánk hozzájárulni ahhoz, hogy a jogi keretet úgy változtassuk meg, úgy javítsuk, hogy az Európai, Európán belüli katasztrófákat is jobban el lehessen hárítani. Köszönöm szépen. Thank you all very, very... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdések voltak. Persze nem kicsinyűek. Először is a, pénzügyi ügyleteket illetően. Természetesen lehetséges egy ilyen pénzügyi tranzakciós adóval összegeket generálni. Igen, szerintem valóban ezt meg kellene tennünk, hiszen a pénzügyi ágazatot valóban a legmagasabb adókkal sújtjuk. Persze magasak a, a kockázataik is. Tehát a kérdés felmerül, hogy az állampolgárok azok kis összegeket fizessenek az ilyen pénzügyi ügyletekre? Igen. Ahhoz, hogy ennek értelme legyen, globálisnak kell lenni. És az ezzel kapcsolatos vita különböző hullámokat és völgyeket, hullámhegyeket és völgyeket írt el. Meglátjuk majd, hogy milyen eredményeket hoz. Jelenleg jó a környezet, mert globálisan az állampolgárok csalódtak a a, a pénzügyi ágazatnak a viselkedésével kapcsolatban. Tehát nyilvánvalóan kívánnak egy olyan összeget, egy olyan eszközt, amely bevételeket produkálna. Nyilvánvalóan ehhez szükség van arra, hogy az Egyesült Államok, Kína és mások is egyetértsenek ezzel kapcsolatban. Nyilván megtehetjük ezt úgy, mint ahogy az Európai Kibicsátás kereskedelmi programmal csináltuk, 500 milliárd fogyasztóról volt szó, akik viszonylag vagyonosak, és ez csak Európára volt egy eszköz. Majd meglátjuk, hogy ez a vita hogyan folytatódik, hogy vagy abban az irányba mozdul el, hogy legyen Európának vezető szerepe, vagy pedig az, hogy legyen globális. Én úgy érzem, hogy nagy a határozottság arra, hogy tegyünk egy előrelépést jó hiszemben. Aztán a következő kérdés, hogy mire használjuk ezt a pénzt. Amikor egy új bevételek vannak, akkor is, hogyha gazdaságilag nehezebb időszak van, akkor mindenki akar ebből a pénzből, és nyilvánvalóan a fejlesztési közösségnek erősnek kell lenni, hogy jól lobbizhasson a világ vezetői mellett. És meg kell vizsgálni, hogy kik valóban ebben a témában a vezető hatalmak. És akkor ezt egy nagy kampányban kell végigrevinni, az állampolgárokat és a szervezeteket is be kell vonni, azért, hogy láthassák, hogy, hogy ha sikeres, akkor valóban kampányt folytassunk. Nagyon sokszor az emberek azt mondták, hogy az ilyesmi nem lehetséges, de aztán lehetségesé vált, mert megfelelő pillanatban a megfelelő vezetők így döntöttek. Nyilvánvalóan ezért kell megvizsgálni, hogy kik lennének azok a vezető országok, akik a fejlesztési költségeket inkább vállalnák. Nem hiszem, hogy ki lehet meríteni a kapacitásokat ezzel adta az eszmecseret által. Ez a véleményem az adóról, tehát a pénzügyi ügyletek, tranzakciós adóról. Nos, az, elszámít, az elszámolhatóságát illetően, amikor a vezetőkkel találkoztam, és a pakisztáni külügyminiszterrel és a miniszterelnökkel is találkoztam, aztán egy tábornokkal is, és ez volt a legfontosabb üzenetem. Az állampolgárok nagy lelkűek, de amikor otthon is nehéz a helyzet, és azt akarják, hogy ez a nagy lelkűség folytatódjon, akkor ennek csak egy módja van, ez pedig az, hogyha világos az elszámoltathatóság. A miniszterelnökkel ezzel kapcsolatban jó eszmecserét folytattam, és Pakisztán most egy jó javaslatot tesz, hogy az elszámoltathatóságra a Transparency International-t felhasználják. Ennek valóban értelme van és valóban azt mondtam, hogy e, ez egy erős üzenet lenni a parlament részéről és az állampolgárokról, de nagyon e, örülök annak, hogy most önnek engem felhatalmaznak abba azzal, hogy azt is mondhassam, hogy jó, hát igen, én is játszottam itt valami szerepet. Azt hiszem, hogy e, nyilvánvalóan nem csak én, de azt hiszem mindannyian játszottunk egy szerepet. Eh, a bizottság már hallott az édesanyámról, A anyám 130 euró nyugdíjat kap, és eh, lehet, hogy csak egy cent vagy húsz cent, mégiscsak küld valamennyit, a, küld valamit Pakisztánnak. Tehát eh, ezt érzem, értem elszámoltathatóságon. Tehát, hogy fontos, hogy az állampolgárok érezzék, felismerjék, hogy hogy nem csak a gazdagok, akik nem tudnak mit csinálni a pénzükkel, azok beledobják a fekete gödörbe. De ugyanakkor nyugdíjasok, munkanélküliek is, is igen nagy lelkön hozzájárulnak. Tehát ezt az üzenetet igenis jogosan közvetíthetjük. Pakisztánnal kapcsolatban a kérdés a közösségi segélyköltségvetéssel kapcsolatos. Én elmentem az országban, az, találkoztam a partnerszervezetekkel, tudom, hogy milyenek az ellenőrzési mechanizmusok, amelyeket ott felépítettünk, és a projektek egyharmadát és a partnerek egyharmadát ellenőrizzük minden évben, és ott helyszínen vannak olyan embereink, akik elutaznak azokra a területekre, ahol segítséget nyújtunk és kivételezett helyzetben vagyunk, mert nem készpénzt adunk, hanem segítünk. Tehát nem a kormányok kezébe adjuk a pénzt, ez egy kicsit könnyít a mi munkánkon, mert nincsen visszaélésekre alkalom. Itt legfeljebb rossz tervezés, a rossz tervezés kockázata áll fenn. Tehát fontos, hogy jól végezzük a munkánkat, és még erősebben kell próbálkoznunk, hiszen akkor, amikor a mi lakosaink is nehézségekkel néznek, néznek szemben, akkor nagyon fontos, hogy az elszámoltathatóság más területeken még fontosabb legyen. Nos, a, a a közösségnek az emberei, akik ott dolgoznak a helyszínen, hát nem tudom, hogy hogy tudjuk az ő biztonságukat biztosítani a munkájuk megváltozott, tehát rosszabbodott a helyzet, és ugye hát ez okoz nekem álmatlan perceket, hogy hogy tudjuk ezt megoldani. Ott vannak a szomáliai kalózok és hogyha nem a vizeket tekintjük, hanem a szárazföldet, akkor azt látjuk, hogy a szomáliai, a Szomáliában dolgozó embereink azok dolgozhatnak, de ugyanakkor nyilvánvalóan megvannak a problémák. Amikor Darfurban voltam, ott is találkoztam a közösség képviselőivel, és az emberek a biztonsággal kapcsolatos félelmeiket fogalmazták meg, és és azt mondták, hogy eljött a pillanat, amikor, amikor dönteni kell, hogy elmegyünk-e Darfurról, vagy nem. Tehát ezt a kérdést össze kell kapcsolni a külpolitikával és a lehetőségekkel, hogy hogyan oldjuk meg E, nyilvánval a kérdést. Nyilván a humanitárius e, munkatársak e, amikor a biztonsággal kapcsolatban döntést kell hozni, akkor néha azt mondják, hogy hát jó, akkor a katonaságnak kell biztosítani a helyzetünket. Tehát sajnos még nem látom a válaszokat erre, de fontos ez a, jelentős ez a probléma. A gyors reagálási kapacitás és a szolidaritás alapot illetően integráltuk a humanitárius és a polgári védelmi katasztrófa reagálás aspektusokat. A humanitárius kérdéseket illetően 3 millióról adtak nekem meghatalmazást. Hogyha Moldováról van szó, akkor azt megadhat, segíthetek nekik, de Romániával kapcsolatban nem, ugyanis nem ugyanazokat az eszközöket tudjuk felhasználni a szolidaritás mutatására. A szolidaritási alap az jó dolog, de hát csak 6-7-8 hónappal később hoz eredményt. Amikor a szolitáris alapról beszélünk, akkor arról azt mondjuk, hogy rugalmassabbá kell tenni. Én azt mondanám, hogy azt kellene kezdeményezni, hogy jobban a felkészülésre koncentrálhassunk. Ugyanakkor hallom a tagállamoktól, hogy nem akarják újra megnyitni ezt az összeget. Mi ennek az oka? Ugyanis a miniszterelnökök ezekben az országokban nem felelősek a katasztrófákért. A pénzügyminiszterek úgy tekintik ezt, hogyha nem használják fel ezeket az összegeket, akkor visszakapják ezt a pénzt. Tehát ezt meg akarják védelni. Pedig van értelme, hogy miért nem lehet például 5 millió euróig úgy dönteni, hogy mindegy, hogy melyik országról van szó, hogyha egy nagy katasztrófa következik be, miért ne lehetne ezeket felhasználni, ezeket az összegeket? Nyilvánvalóan úgy érvelnék, így érvelnék ezzel kapcsolatban, de az az érzésem, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben nem biztos, hogy ezt a kérdést meg tudjuk oldani. E, ilyenkor mind a 23 nyelven azt mondják, hogy nem, vagy no, vagy né. És ezt értem, megértem, hiszen nyilvánvalóan nekik is figyelni kell a költségvetésükre. Köszönjük szépen, biztos asszony. Köszönjük, hogy eljött és megosztotta velünk a a feladatainak a hosszú listáját, amelyeket hatalmas energiával old meg, és azt is, hogy megosztotta velünk, hogy hogyan látja a jövőt. Nagyon szépen köszönjük. Jó, akkor az egyebek alatt ma délután három órakor a 4Q2 teremben a külügyi és az emberi jogi bizottságban, bizottsággal találkozunk a jelöltek megbeszélésre. A következő ülésünk Brüsszelben lesz, október 25-én hétfőn 3-tól 18.30-ig, és 26-án 9-től 12.30-ig. Ezzel bezárom az ülést. Köszönöm.